Mes chers collègues, je vous invite à... Tisztelt kollégák, kérem foglaljanak helyet. Folytatjuk az ülésünket. Ezúttal velünk van a Költségvetés Jelenőrző Bizottság néhány képviselője is, ez egy együttes ülés. Tehát a TER és a kokobű illetve a KONT együttesülése. A tolmácsok tájékoztatják hallgatóikat, hogy az egy oldalon rájuk kényszerített új munkakörülmények miatt munkaügyi vitában állnak a vezetőséggel. Több kompromisszumos javaslatunk ellenére vezetőink harmadik hete nem keresik, keresik velünk a kapcsolatot problémáink közös megoldása érdekében. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a tárgyalások folytatásaik, folytatásaik túlmunkát nem végzünk. A mai ülésen a tolmácsolás pontosan 18 óra 30-kor leáll. Folytatjuk a tolmácsolást. A KONT szakbizottság tagjának mondom, hogy a plenárison elfogadott mandátumunk értelmében az információ gyűjtésről, információgyűjtéssel is foglalkozunk, tehát a radikalizációról szóló információgyűjtéssel is, illetve mindennel, ami a radikalizációs folyamatról szól a tagállamokon belül. A mai együttesülésem a Költségvetés Ellenőrző Bizottsággal és az alelnök úrral megtárgyalhatjuk az Európai Számvevő Bizottság nemrégiben kiadott különleges jelentését a radikalizációról. Több olyan uniós pénzügyi eszköz is van, amelynek célja az, hogy a radikalizációt megfékezzük, felszámoljuk. Prevenciós programokról van szó, nagyon fontos, hogy megfelelő forrásokat kapjon ez, Egyébként ezek elég nagy projektek, az európaiak ismeri, ismerik is ezeket a nagy programokat, mint például az Erasmus, vagy az igazságügyi együttműködés programjai. A számvevőszék eh, rávilágít arra jelentésében, hogy a globális koordináció azért még hiányosságokkal küzd a radikalizáció elleni harcban, illetve a jelentésben szó van a jogi keretről is, vajon mennyire hatékony mindez. A jelentés értelmében több ajánlás is megfontolandó. Az eredmények kiértékelése például koordináció, amit a bizottság végezne. A terrorizmussal foglalkozó bizottság nevében a számvevőszék tagját üdvözlöm itt körünkben, Ján Gregor urat, ő fogja bemutatni most ezt a jelentést, és ezután pedig Denis de Jong felé fordulok, ő az Európai Parlament részéről a jelentéstevő, és ő fog elmondani azt, hogy nekünk mi a véleményünk erről, viszont 15-20-kor mindenképpen el kell mennie, úgyhogy eh, addig mindenképpen jól kell beosztani az időt, utána pedig Olivia Onidire is számítunk, ott van a másik oldalon, a Digi Home-nál dolgozik, mint igazgató helyettes. A prezentációk után megosztja velünk a bizottság álláspontját a jelentésről hogyha az alelnökök, társelnökeim ebbe beleegyeznek, akkor a mai munkamódszerünk a pingpong rendszer lenne, ezt máshol is használják, tehát a válaszok, a kérdésfeltevés és a válaszok megadásának ez lenne a módszerre, nem több kérdést gyűjtünk egyben, és azokra összességében válaszolnak a meghívottak, hanem egyesével tesszük fel a kérdéseket. Alelnök úr, átadom a szót. Parancsoljon, kérem vezesse fel a témát. Együttesen fogunk most dolgozni. Köszönöm szépen, társadalmak asszony, hogy ilyen jól bevezette a mai együttes ülésünket, és sajnos Greszle asszony, a szakbizottságunk elnöke ma nem tud jelen lenni, éppen ezért én most őt helyettesítem alelnökként a KONT nevében, és üdvözlöm az alkalmat, hogy ezt a jelentést ma megvitathatjuk. A KONT feladata, hogy az összes EU alap és EU program megfelelő módon kerüljön felhasználásra, és én személy szerint üdvözölném, ha több ilyen alkalom lenne, ugyanis minden egyes programnak van költségvetési kihatása, tehát fontos, hogy biztosítsuk ezen források megfelelő elköltését, felhasználását. Úgyhogy ezen az együttes ülésen ma legalább alkalmunk van a számvevőszékkel is eszmét cserélni, és én át is adnám a szót a képviselőjének, hogy megkezdje a programot, úgyhogy Maximum 15 minut. Gregor úr, következik maximum 15 percet, tudom önnek átadni a szót, utána pedig Onédi úr, és a másik meghívottunk 5-5 percet kap. Parancsoljon, Gregor úr. Thank you very, uh, very much. Köszönöm szépen a szót. Tisztelt elnök asszony, a KONT szakbizottság alelnöke, társjelentéstevők, képviselők, illetve bizottsági kollégák. Szeretném most bemutatni önöknek az Európai Számvevőszék jelentését a radikalizációs probléma megoldásával kapcsolatosan. Én nagyon örülök, hogy ilyen gyorsan összehívtak egy ilyen vitát a két szakbizottság együttes ülésén, és ez a terület, ez a jelentés eltér a többi jelentéstől, ugyanis itt egy olyan területet érint, ami közvetlenül kihatással van az emberekre, családokat tehet tönkre, és maximálisan együtt érzünk az érintett tagállamokkal, illetve családokkal. És most szeretnék rátérni a lényegre, Először is azzal kezdeném, hogy a nemzetbiztonság, a terrorizmussal szembeni küzdelem a tagállamok hatáskörébe tartozik, és még a tagállamokon belül is komoly kihívásokat jelentenek ezek a területek, eltérőek a helyzetek helyi szinten is, tehát meglehetősen fontos, hogy egy átfogó megközelítést is alkalmazzunk. Az EU támogatja a tagállamokat az erőfeszítéseikben, annak biztosítása érdekében, hogy a bevált gyakorlatokat egymással kicseréljék. A bizottság egy terrorizmus ellenes stratégiát fogadott el 2005-ben, aminek négy ága van, egy prevenciós ág, a terrorizmus, terrorista csoportokba történő toborzás megakadályozása, a második a védelem biztosítása a polgárok számára, itt külön a határellenőrzése, illetve az két kérve, ezen kívül a terroristák üldözése és bíróság elé állítása, valamint minden egyéb következmény felszámolása. 2015-ben az Európai Biztonsági agenda is érintette a radikalizáció kérdését, illetve a külföldi terroristák tevékenységének megakadályzását. Ezt különböző alapokból finanszírozzuk, a biztonsági alapból, a Horizon 2020-ból, az igazságszolgáltatási, az Erasmus Plus-ból, illetve a szociális alapból. Nyolc főigazgatóság, az Európol, az Eurojust és a tagállamok kezelik ezeket az alapokat és a mi auditunkban a prevencióra összpontosítottunk az bizottsági stratégia kapcsán. A munkánk során megvizsgáltuk a bizottság menedzsment gyakorlatát, milyen támogatást nyújtanak a tagállamoknak. Először is azt vizsgáltuk, hogy hogyan reagál a bizottság a tagállami igényekre, a szakpolitikai célkitűzések megfelelően alakultak-e e, e tekintetben. Másodszorban megvizsgáltuk a különböző alapok közötti koordinációt, szinergiát, Más szóval tehát, hogy a bizottság megfelelő eljárásokkal rendelkezik a támogatás koordinálására. Harmadsorban a hatékonysággal is foglalkoztunk, az értékelés e, kérdését is érintettük, megfelelő keretet alakított e ki a bizottság és a szakpolitikák elően hatékonyan működnek-e, és az egyes fellépések vagy intézkedések értékelése is nagyon fontos. A hatékonyság szempontjából az audit megközelítése az okmány, a dokumentumok vizsgálatára <clears throat> irányult, illetve arra, hogy milyen gyakorlatot folytatnak a tagállamok a radikalizálás megakadályozására, a főigazgatóságokon, az Európolnál, az, a Nemzetközi Terrorizmus Ellenes Központnál is folytatunk vizsgálatokat, valamint egy felmérést is végeztünk a terrorizmus ellenes fókuszpontok kapcsán a tagállami állandó képviseleteknél, 15 tagállam válaszolt a feltett kérdéseinkre, végül pedig két tagállamot is felkerestünk, Belgiumot és Franciaországot. Megemlíteném a jelentésünk következtetéseit. Általánosságban pozitívak a megállapításaink, hiszen a bizottság megfelelően reagált a tagállami igényekre, és a számvevőszék természetesen mindig megállapítja, hogy tovább fejlesztésre vagy javításra még van lehetőség, de alapvetően a tagállamoknak nyújtott támogatás megfelelő. Három ajánlást fogalmaztunk meg. Első a általános koordinációs keret továbbfejlesztése a radikalizáció megakadályozására, mivel különböző alapok érintettek, és nem minden alapnak ez a téma az elsődleges fókuszpontja, ezért a koordináció nagyon fontos, és mint ahogy a jelentéstevő majd elmondja, az egyszerűsítés is megoldást jelenthet, de ezt a dilemmát a bizottságnak kell majd eldönteni. A második ajánlásunk a gyakorlati támogatás fokozása a különböző szereplők számára, tagállamok számára, hiszen itt voltak olyan példák, miszerint a tagállamok igényeit nem kellő hatékonysággal elégítették ki. Tehát itt a tömeg média szerepével és a megfelelő lépési stratégiák szerepe is különösen fontos. És ezen kívül a számvevőszéknek meg kellett vizsgálni a teljesítmény mutatókat is az eredmények értékelésére, és most a bevezetőnk részeként szeretnék néhány szót szólni arról is, hogy véleményünk szerint hogyan lehetne a biztonság területén a jövőben fellépni. Ez az a terület, ami a számunkra is kihívást jelent, ami az audit kapacitásunkat illeti. Tehát először is a biztonsági politikát kell erősítenünk, és a bizottság stratégia egyéb pilléreje is összhangot kell fordít, illetve figyelmet kell fordítanunk. Egy tájékoztatási anyagot készítünk majd a kiberbiztonsággal kapcsolatosan a 2018-as munkaprogramunk keretében pedig megvizsgáljuk, hogy az információs rendszerek a belső biztonság tekintetében, vagy a határellenőrzés tekintetében hogyan működnek, Úgyhogy eh, most szeretném megköszönni a figyelmünket, és az audit csapat eh, nevében, illetve velük közösen eh, szívesen válaszolunk a kérdéseire. Köszönöm szépen, Gregor úr, a beszámolóját, és akkor most De Jong úrnak adnám meg a szót jelentéstevőnek. Köszönöm szépen mindkét elnöknek. Talán érdemes azzal kezdenem, hogy amikor itt külön jelentésekről beszélünk, akkor olyan munkadokumentumokról is beszélünk, amelyek újabb kérdéseket vethetnek fel a jelentéstevő számára. Itt az elképzelés az volt, hogy a jelentésünk alátámasztja majd a mentesítési jelentést, és ezt követően kerül sor majd a módosítókra. Ami a lényeget illeti, ez egy komoly kihívást jelent ez a terület a bizottság számára is, több okból. A számvevőszék ezekkel foglalkozott a külön jelentésében. Ha megnézzük a radikalizációval kapcsolatos preventív intézkedéseket, akkor itt nem arról van szó, hogy a döntéshozónak kell megmondani, hogy mit tegyünk. Itt információra van szükség, hogy mi történik a szomszédságunkban, a városainkban, egyéb területeken, és hogy az emberek tudják, hogy mi történik. Ha megnézzük a terroristák helyzetét, nagyon gyakran még a szülők sem vannak tisztában azzal, hogy a gyermekük radikalizálódik. Tehát igazából nem rendelkezünk megbízható képpel. Éppen ezért egy hálózatra van szükség, helyi ö, újságok bevonására, vagy akár oktató, ö, oktatási intézmények, ö, egyházak ö, részvételére bevonására. Természetesen ők nem jöhetnek mindannyian Brüsszelbe, tehát nagyon fontos, hogy tőlük szerezünk információt, hogy megfelelő képet alkothassunk. Nagyon fontos számukra és a bizottság számára is, hogy a legjobb gyakorlatok kicserélése mennyire lehet hasznos. Ez természetesen lehet hasznos, de az eredmények mérése már körülményesebb másodszorban. Itt határokon átnyúló kérdésekkel is foglalkoznunk kell. Itt beszélhetünk hozzáadott értékekről, például az internet esetében, ugyanis az ezzel kapcsolatos részlegnek nagyon fontos szerepe van az agitációban, és hogy megfelelő internetes üzeneteket közvetítsünk másodszorban. Miután ez ennyire széles körű kérdés, az oktatás, a vallás, egyéb területeket is érint, belbiztonságot. Számos főigazgatóság játszik szerepet, mint ahogy erre a számvevőszék is elmondta, nyolc főigazgatóság, és hát nagyon sok időt vesz el az intézmény közi egyeztetés. Mindenki igyekszik a leg, tőle leg, telető legjobbat nyújtani, de ez egy elég nehéz feladat. És ezen kívül még az egyéb ügynökségek is szerepet kapnak az Europol, az Eurojust, tehát ez már önmagában egy nagyon széles körű hálózat, <clears throat> tehát itt egyértelmű koordinációra van szükség, ezzel teljesen egyetértek a számvevőszék ajánlásával. Végezetül ami szintén megnehezíti a dolgot, a teljesítménymérés. Hogyan lehet az eredményeket, teljesítményt mérni? Ha valaki sikeres és elkerüli a terrortámadást, akkor ezt hogyan tudjuk mérni? Ez a bűncselekmények esetében is nehéz, nem ugye a terrortámadások esetében. A szem, azt is helyesen állapítja meg, hogy nem elegendő itt csak arról beszélni, hogy hány találkozóra kerül sor, vagy hány résztvevő vet ezeken részt, ez nem elegendő a teljesítmény méréséhez. A külön jelentésben látható egy térkép, amin láthatjuk, hogy mely tagállamok nem vettek részt. Most akkor beszélhetünk elegendő teljesítményről a találkozók számának alapján, és egyáltalán azt is meg kell határozni, hogy milyen megbeszélések tekinthetők hatékonynak. A döntéshozók nem feltétlenül a legjobb résztvevők. Lehet, hogy magán személyeket, olyanokat kell meghívni, akiknek közvetlen tapasztalataik vannak. És ugyanez az internetről is elmondható, ahol igen, komolyan hozzáadott érték, de a teljesítményt nem lehet annak alapján mérni, hogy mi lett volna, ha bizonyos információkat az EU nem közvetített volna az interneten. Akkor ezt megtettek volna-e a tagállamok vagy a civil szervezetek? Tehát itt nagyon nehéz mérni ezt a hozzáadott értéket, úgyhogy ezen a területen tovább kell lépnünk. Tehát ez lett volna a munka dokumentumom, és hát nyilván várom a további kéréseket. Köszönöm, Denis. Köszönöm az előadónak. A bizottság részéről hallgassuk meg Onedi asszonyt, urat. Köszönöm szépen ezt a lehetőséget, elnök úr, nagyon jó ez a vita, hogy napirendre került, nagyon fontos ez a kérdés, sokukkal már sokszor szót ejtettünk róla. és ez egy nagyon eh, érdekes bírósági jelentésnek is eh, témája. A pozitívum, a dicséret, ami a jelentésben megjelenik, olyas valami, amit csak üdvözölni tudunk, de a bírálatok és a javítási lehetőségek eh, feljegyeztük, elfogadjuk. Méltányos megjegyzések ezek. Az, a szemevőszéki audit csapattal nagyon jó volt a kapcsolatunk, és olyan témába sikerült belekóstolnunk, ami fontos, és mindegyünk számára újdonság. Rámutatott arra, hogy sok nehézséget okoz. Természete szerint ez a téma sok különböző dimenzióval rendelkezik. Ennek ellenére a bírós, a számvevőszék olyan jelentést mutatott be, ahol rámutatott azokra a területekre is, ahol már történt előrelépés, viszont rámutat arra is, hogy milyen három fontos aspektus az előadó is nagyon jól összefoglalta azokat a tevékenységeket és területeket, ahol javításra van szükség. Az ajánlások vonatkozásában a három ajánlásról szeretnék beszélni az előadó fejtegetésének fényében. Összességében a koordináció sok nehézséget vet fel, pontosan azért, mert olyan sok a szereplő és annyira sokféle szereplő érintett. Mióta a jelentést kiadták, több tevékenységre is sort került, elsősorban természetesen a belső szervezet a bizottságon belül, beleértve a főigazgatóságokat, amelyek programokkal és eszközökkel rendelkeznek ezen ügy megoldására, de érinti ez az ügynökségeket is, sőt még szorosabban. So deployed throughout the years uh, very important uh, uh tools in az e- ügynökségeknek is nagyon fontos eszközeik vannak a radikalizáció elleni fellépése. Másodszor a koordináció összességében a tagállamokkal. Ez kapcsolódik egyébként egy másik gyengeséghez is, amit a számövőszék azonosított, vagyis hogy szorosabb interakcióra van szükség a tagállamokkal, ami egyéb azzal kapcsolatosan, ami tagállami szinten történik, illetve szorosabb együttműködésre van szükség szakpolitikai döntéshozókkal és a különböző tagállami hatóságokon belül. És el is érkeztünk a második ajánláshoz ezzel, vagyis hogy hogyan lehet jobban kihasználni azt, ami a különböző EU pénzügyi eszközökön keresztül, illetve más eszközökön keresztül lehet elvégezni. A magas szintű szakértői csoport előtt ez nagy kihívás, készített egy jelentést ajánlásokkal, már elkezdtük a jelentést feldolgozni, és önökkel, elnök asszony a terbizottságban egyeztetni, megvitatni, de én szeretném, hogyha folytatnánk ezt a vitát, mert sokdimenziós kérdés ez is. Ezek az ajánlások rámutatnak, hogy milyen fontos, hogy a hatóságoknak több közvetlen kapcsolattal legyen olyan tevékenységekkel, mint eh, a RUN. Az jelentéstevő pontosan azért arra mutatott rá, hogy miért fontos ez közösségekről és eh, helyi tevékenységekről van szó, amelyeket vizsgálni kell, amelyekkel foglalkoznunk kell, és ehhez sokkal közvetlenebb és operatívabb hálózatra van szükség, és fontosabb szerepet kell adni a döntéshozóknak is, hogy a tagállamok által meghatározott prioritásokat kezelni tudjuk. Nagyobb rugalmasságra van szükség. Először nagyon sokat foglalkoztunk az úgynevezett külföldi terrorista harcosokkal, aztán tovább léptünk, és hogy, hogy foglalkozzunk azokról is, akik úgymond a csatatérről térnek vissza, a háborús szinterekről, és most egészen más a helyzet, mert a legtöbb tevékenység arra irányul, hogy elkerüljük állampolgárok radikalizálását a médián, az interneten keresztül, vagy olyan sajátos környezetekben, mint a börtönök, vagy ehhez hasonló közösségek, ami pedig az értékelést illeti. Talán ez a legtöbb mm, nehézséget felvető terület, hiszen nagyon komplex feladat az, hogy lefordítsuk, ami a tevékenységekkel kapcsolatosan történt. Az is fontos, hogy minőségi értelmezést, értékelést végezzünk a hatékonysággal kapcsolatosan, ehhez különleges eszközökre van szükség, célzott eszközökre, illetve időre. Mert ez egy olyan tipikus tematika, amikor az eredmények, a hatás egy-másfél év múlva jelentkezik, nem rövid távon. De egyértelmű, hogy minden tagállam, minden résztvevő elkötelezett az eredmények iránt, úgyhogy remélhetőleg olyan helyzetben leszünk, hogy tudjuk majd ezeket alkalmazni, és sokkal inkább minőségibb értékelést tudunk majd végezni, ami a mennyiségi aspektust illeti, itt jobban teljesítettünk, az a jelentéstevő is említette, az internet világával kapcsolatosan óriási erőfeszítést tettünk az EU internet fórum összefüggésében, hogy sokkal jobb és sokkal több adatot kapjunk a szolgáltatóktól, hogy fel tudjuk mérni, hogy milyen jellegű információkat terjesztenek az interneten, illetve hogy milyen személyek férnek ehhez hozzá. Nehéz az értékelés, de azért azt gondolom, hogy vannak pozitív kilátások is a közeljövőre nézve. Köszönöm. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy reagált a számvevőszék jelentésére, illetve az ajánlásokra, amelyek a jelentésben szerepelnek. A társelnök azt javasolta, hogy most uh, a képviselők vitája kezdődjön meg a pingpong módszerrel. Nincsenek itt ilyen sokan a képviselők, úgyhogy lehet, hogy egy kicsit beakad a hálóba a labda. Egyelőre nincsen jelentkező. Kinicsi asszony az árnyék jelentéstevő, és hogyha elkortyolta a vizét, akkor bizonyára lesz mondani valója. Sí, grazie. Köszönöm szépen. Elnézést. Máshonnan jöttem és ezért nem tudtam időben itt lenni. Sajnálom, hogy nem a kezdettől voltam itt a teremben. Nos, a mai témánk egy nagyon érdekes téma. Az, hogy olyan projekteket tudjunk támogatni, amelyek aztán a terrorizmus elleni harcban elérjünk eredmények, eredményeket, ez egy kiváló lehetőség. A kérdésem arra, irányul, arra irányulna, hogy mely tagállamok mely programokat hajtották végre, tehát a konkrét eredményekre lennék kíváncsi. Milyen tevékenység zajlott eddig pontosan a radikalizációval kapcsolatban? Ez az egyik legbonyolultabb téma. Egyrészt az informatikai eszközökön keresztül történő radikalizáció, másrészt pedig a börtönökben történő radikalizáció. Mindegyik nagyon bonyolult probléma. Melyik projekt, ami legjobban bevált, melyik országokban történtek ezek a projektek, hol hajtották végre? Tehát a konkrét elért eredmények mit mondanak, mit mutatnak? Létezik-e például tanulmány azzal kapcsolatban, hogy attól függően, hogy milyen eszközökkel, milyen forrásokkal lépett fel egy-egy tagállam, ettől függően hol születtek jobb eredmények. Tudom, bonyolult, tehát a radikalizáció kérdése. Azt hiszem, hogy ez a legnagyobb kihívásunk a terrorizmussal kapcsolatban. Pontosan azért, mert különböző módokon és bonyolult módokon jöhet létre. Tudjuk, hogy vannak olyan tagállamok, akik úgy gondolják, hogy az imámok fellépése pozitívan hathat arra, hogy megállítsuk ezt a folyamatot a börtönökben. Olaszország is ezen tagállamok közé tartozik. A kérdés tehát az egész egyszerűen, hogy hol milyen módszerek váltak be. Köszönöm szépen valószínűleg ezt a kérdést a, ezt a, kérdést a bizottsághoz intézte. Válaszolna erre? Igen, köszönöm. Ami a legfontosabb és legkiemelendőbb eredményeket illeti, nos, bátorító eredményeink vannak megelőzés témájában. Nagyon nehéz ezeket kiértékelni, ami a korrekciós részét illeti a dolgoknak, akkor sokkal nehezebb eredményeket felmutatni. Amikor valaki már radikalizálódott, akkor nem tudjuk, nem tudunk pontos eredményeket kötni ahhoz, hogy a radikalizáció hogy néz ki. Egyrészt azért, mert ez egy nagyon hosszú folyamat, viszont a megelőzés részéről erről az oldalról vannak pozitív tapasztalataink, a börtönökre vonatkozóan, vagy a rehabilitációs központokkal kapcsolatban. Itt a cél az lenne, hogy, egy, hogy az ilyen közösségekben radikalizálódás történjen. Nos, ezzel kapcsolatban tényleg komoly eredményeink vannak. A másik módozat az internet, Az, az internettel kapcsolatban nagyon hamar rádöbbentünk arra, hogy sokszor ez a radikalizáció eszköze vagy csatornája. Azt hiszem, hogy már jól feltérképeztük azt, hogy milyen típusú anyagok vagy megközelítések érik el a, az embereket az valós interneten, vagy a szociális közösségi hálókon, és a tagállamokban komoly munkát végzünk azzal kapcsolatban, hogy tudjuk azonosítani ezt az anyagot, az ilyen anyagokat, illetve, hogy a szerz, az is nagyon fontos és komoly munka, hogy a szerzőkre lecsapjunk. Visszatérő harcosok, természetesen az érintett tagállamok komoly munkát végeztek ezzel kapcsolatban is. EU-s szinten adunk támogatást, például a The Run projekt erről szól, itt kialakult egy módszertan, és ezen a módszeren keresztül tudjuk a bevált eszközöket támogatni, illetve tudjuk kezelni a háborús területekről visszatért személyeket, legfőképpen a nőkre és a gyerekekre gondolok, akik különösen kiszolgáltatottak. Fontos még beszélnünk arról is, hogy helyi szintről milyen információt, vagy milyen elemeket lehet azonosítani. Itt is, külön, itt is különféle eszközeink vannak. Ugye említette azt, hogy hogyan lehet legjobban bevonni a helyi szereplőket ebbe a kérdésbe. Az iskolák, a szociális ellátás, a rendőrség, vagy szociális szolgáltatások, vagy egészségügy, az itt dolgozókat kéne képezni arra, hogy felismerjék a radikalizáció jeleit, illetve, hogy a lehető legkorábbi fázisban, amikor bizonyos viselkedés módra módot észlelnek, akkor azonnal föl lehessen lépni, vagy közbe lehessen lépni, és el lehessen kezdeni a pre- prevenciós eljárást. A dél-európai országokból nagyon jó eredmények vannak, ők tényleg sikeresen aktiválták a helyi szinten az összes szereplőt. Köszönöm. Köszönöm, hogy az elnök. Gomez asszony következik. Elnézést. Elnézést, elfelejtettem, hogy 2.30-kor kezdődik az ülés. Sajnálom, hogy nem értem ide időben. De miután Katerina már feltette kérdést a finanszírozásra vonatkozóan, tehát hogy lehet a radikalizáció megelőzését finanszírozni. Kérdésem, hogy van -e egy van olyan konkrét program, amely a Tag, amely a tagállami börtönökben történő radik, radikalizáció megelőzésével foglalkozik, avagy erről a tagállamok döntenek szabadon. Ugye tudjuk, hogy mi volt a börtönök szerepe. Valójában radikalizációs központok voltak legutóbbi időben a börtönök, nem pedig rehabilitációs központok. Melyik tagállam az, aki használt, vagy aki nem használt még ilyen forrásokat? Tehát az a kérdés, hogy a megelőzés, a radikalizáció megelőzésében, illetve hogy, tehát, hogy a radikalizáció megelőzésében ez konkrétan milyen eredményekkel járt, illetve a térítés megelőzésében mely tagállamok igényeltek ilyen forrásokat. Nem tudom, hogy a tagállamok egyáltalán tudatában van ezeknek a forrásoknak. Lehet, hogy ehhez külön programok kellene. Tudom, hogy a bizottság tudatában van ennek. Tehát kérdés, mely tagállamok kér, kértek az ilyen típusú alapokból, melyek nem? Lehet, hogy nincs is, nincsenek is tisztában ezeknek a létezésével. Aztán a kritikus infrastruktúra meg védése. Van-e arra bármilyen erőfeszítés, hogy ez az ilyen típusú infrastruktúrát, kritikai infrastruktúrát, kritikus infrastruktúrát azonosítsák és megvédjék? Gondolok például az atomerőművekre. Tudom, hogy nem minden kollégának tetszik, hogy erről beszélek, de szerintem ez egy alapvető fontosságú kérdés, úgyhogy igenis beszélek róla. Portugáliában szerencsére nincsenek ilyen erőművek, atomerőművek, de hát a szomszédos államokban vannak, úgyhogy nyilvánvalóan ránk is hatással lesz mindez. Föltérképezik ezt európai szinten. Tehát a kritikus infrastruktúrák és védendő infrastruktúrák témájában foglalkoznak-e külön az atomerőművekkel? Második kérdésem. Ez a szakbizottság Katániában járt két hete, vagy múlt héten, és láttuk, hogy nagyon komoly európai erőfeszítések vannak arra vonatkozóan, hogy a külső határaink biztonságát eh, garantáljuk. Ugye Salvini és ahhoz a hasonlók ezt megpróbálják megkérdőjelezni, de hát ez egy tény. Az európai input, az európai struktúra, az európai összekapcsolódás nélkül nem lehetne azonosítani azokat, akik, beazonosítani azok, akik, azokat, akik jönnek. Tehát hatalmas erőfeszítéseket tesznek európai alapokból ott, viszont nagyon komoly jog, joghézagok is vannak, és az egyik az egyik nagyon is látványos volt. Rendszeresen jön egy komp például Máltára, bárki felszállhat rá Máltán, mármint akit hagynak. Egyébként azért kellett elmenni a délelőtti ülés korábban, mert a Schengeni munkacsoportban Máltáról volt szó. A máltai és az olasz sajtóban tegnap megjelent egy újabb botrány. 88 ezer vízumot adtak el Schengeni vízumot, úgynevezett Schengeni vízumot. Az elmúlt egy-két évben, illetve az 2013-as 2004-es időszakban egy eh, magasrangú hivatalnok eh, értékesített ilyen vízumokat. Komoly kérdések merülnek fel a korrupcióval, illetve a eh, jogállamisággal kapcsolatban. Vajon az Európai Bizottság mennyiben vizsgálja ezt a kérdést? foglalkoznak-e azzal, hogy ezen joghézagokat valamilyen módon orvosolják, illetve mennyiben segítenek a tagállamoknak. Uh, Akkor Onidűnak, uh, Onidűnak adjuk meg a szót, hogy ezekre a kérdésekre válaszoljon. Kérem, hogy 15 percen belül, ha lehet. Köszönöm szépen. Ami a megelőzést, a börtönökkel kapcsolatos megelőzést illeti, valóban számos program indult útjára a Digi Justice eh, kollégák idén 11 millió eurót eh, fordítottak ilyen programokra, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy eh, a szakértőket felkészítsük, hogy a börtönökben is be tudják azonosítani a radikalizálódást, de számos egyéb programot támogatunk az ezzel kapcsolatos munka kapcsán a regionális alapok keretében is finanszírozzuk a börtönök korszerűsítését, a létesítményeket. Szociális programok is vannak az Európai Szociális Alap keretében, amelyek meghatározott programokat, projekteket támogatnak, szociális munkások felkészítésére és az ilyen környezetekben történő foglalkoztatására. Egy nagyon kényes téma, ami természetesen nemzeti hatáskörbe tartozik, de végül is a magas szintű munka vagy szakértői csoporton belül sikerült hangsúlyoznunk és bemutatnunk néhány olyan lehetőséget, aminek révén az ilyen erőfeszítéseket fokozni tudjuk, megvizsgálva természetesen a különböző ideológiai aspektusokat, illetve a finanszírozási fajtákat, és azokat a területeket, amelyeket finanszírozhatunk. A kritikus infrastruktúrákkal kapcsolatban az EU szinten szuboptimális, úgymond a lehetőségünk, vagy az eszköztárunk, ez az egyik olyan terület, amit mindenféleképpen tovább kell fejlesztenünk, és eh, ahol folynak előkészületek, amiket eh, remélhetőleg még a jelenleg hatályos irányel felülvizsgálata során be tudunk majd mutatni. Fontos, hogy eh, meghatározzuk a kritikus infrastruktúrális létesítményeket, így például az atomerőműveket, de ezen kívül egy extrapolációra is szükség van a hálózati infrastruktúra irányelv alapján más infrastruktúrákra nézve is, akár az energiaszektorban, vagy a közlekedés területén, végezetül pedig a határ ellenőrzések kapcsán. Az évek során fokoztuk a felkészítését a szereplőknek, illetve hogy jobban be tudjuk azonosítani a beérkezőket, határőröket képeztünk ki a tekintetben, hogy minél előbb felismerjék a radikalizáció jeleit. Köszönöm szépen. Mes chers collègues, s'il n'y a plus de... Kedves kollégák, hogyha nincs több kérdés. À moins que monsieur, euh, notre collègue de Jong... Euh, ha csak euh, de Jong kolléga nem szeretne tisztázni néhány vonatkozást, de nem kér szót, akkor köszönöm az, a konbizottságnak és az elnöknek. De Gregor úr, majdnem elfelejtettem, hogy önnek megadjam a lehetőséget a szólásra, tessék. Köszönöm szépen, köszönöm a vitát, mint jeleztem a bevezetőmben. Folytatjuk a munkát a biztonság területén. Eddig a megelőzéssel foglalkoztunk elsősorban, de évvége felé bemutatunk majd egy tanulmányt a kiberbiztonságról, most gyűjtjük az adatokat ezen a területen. Természetesen az említett kérdések, amelyek felmerültek, gyakran kicsúsznak az audit tematikájából, de a jövőben ezekkel is foglalkozni fogunk. Köszönöm a kollégáimnak a kiváló munkát. Merci. Euh, euh. Köszönöm szépen, Gregor úr, hogy lezárta a vitát. Nem csak a ma délutáni kérdésekkel kapcsolatosan, hanem a teljesítmény alapú audittal kapcsolatosan is gondolom lesznek majd még kérdések. Az Európai Unió hozzáadott értékét tekintve már ami a radikalizációt illeti, amelynek hatására néhány állampolgárunk előbb vagy utóbb, gyorsabban vagy lassabban eskütelensége lesz annak a társadalomnak, amelynek része. Köszönöm szépen a számvevőszéknek és Nidi úrnak és Jerome kollégának, hogy eljöttek hozzánk, és hogy válaszoltak a kollégáink kérdéseire. Köszönöm a Koncakbizottságnak, hogy jelen voltak itt. Kiváló gyakorlat volt ez az együttes tanácskozás, hogy a konkrét elemeket is érinteni. Tudjuk a legjobb gyakorlatokat itt a parlamenti zsargonban. Gyakran beszélünk erről, de ma délután megérezhető konkrétan, hogy ez mit jelent olyan elemekkel, amelyek új eszközöket is felvetnek. Köszönöm szépen. Meg fogjuk ismételni ezt az ezt a gyakorlatot, akár ezzel a jelentéssel is. Köszönöm szépen, hogyha gondolják, maradhatnak. vice president au revoir. De nem viszontlátásra. Je vais aller remercier aussi.